Thank you. Thank you, Lord Hill. Köszönöm. Lord Hill, köszönöm a képviselőtársaknak, köszönöm készségüket, hogy eljöttek ilyen rövid határidővel, és utólagos eszmecserére időt szakítottak. És egy nagyon rövid időre, egy nagyon rövid, néhány perces zárszóra megadom a szót biztos előtt úr, ha akar, éljen ezzel a lehetőséggel, parancsoljon, ha kíván. Tudják mit? Éppen ide üldögélnek itt. Katainen úr előttem szerepelt. Az utolsó kérdés lehetőséget adott számomra, hogy elmondjam lényegét mondandómnak. Úgy gondolom, a személyes minőségemet illetően azt szerettem volna bemutatni, hogy energikusan, lelkesen, elkötelezetten szeretném elfoglalni ezt a posztot, függetlenül, ö, nyílt szellemben és becsületesen dolgozva. Ami az elmúlt hat nap során, hogy ha őszinte leszek, ami, ami meglepett, az, hogy bizony be kellett mutassam, mennyire ellenálló vagyok, le kellett küzdjek bizonyos gyanúkat, ö, brit voltam a kapcsolatban, különösen a posztra kapcsolatban kellett agályokat eloszlatnom. De sajátságos módon udvarlunk egymásnak, de azt remélem, hogy ezt a, ezt a furcsa udvarlási viszonyt egy komoly partneri kapcsolattá alakítom majd stabil felekként tudunk egymásra számítani ebben a hosszú távú kapcsolatban, amely remélem létrejön közöttünk. Köszönöm, köszönöm az ellenálló képességét, a stílusát is, és ezzel lezárom a mai ülést.